a mai eh, napirend szerint eh, számos állásfoglalásról fogunk szavazni. Are you ready? Mindenki felkészült? The first one on the agenda. Az első pont az emberi jogok, illetve nem, az első napi rendi pont az azerbajdzsáni helyzet, az azerbajdzsáni helyzet, emberi jogi helyzetről való szavazás. Első módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Mr. Borgetio, you have a point. Borgetio úr szeretne hozzászólni munka, ö, e-, eljárási kérdés ezzel az állásfoglalással kapcsolatban? Tessék. President, un richiamo regolamento. Igen az eljárási rend szerint kérdésem van, vajon demokratikus üdvözletben nem kéne részesíteni a skót német, ne, a skót népet, aki éppen most szavaz saját függetlenségéről. Okay, um, the next vote is on amendment second. A következő uh, pont a Kettes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A teljes állásfoglalásról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. The next point on the agenda is the resolution. A következő napi rendi pont, amelyről szavazunk, Burundi ügye, különösen Pierre Claver Bonimpa ügye. Közös állásfoglalási indítvány, hét frakció nyújtotta be, az e, teljes állásfoglalásra szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. The next one. A következő pont, emberi jogok megsértése Bangladesben, közös állásfoglalási indítvány, amelyet hat frakció nyújtott be. Az eredeti szövegről szavazunk a kettes bekezdéstől, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Szavazunk a teljes állásfoglalásra mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. The next resolution. A következő állásfoglalás. Ukrajnai helyzet az EU-Oroszország kapcsolatok jelenlegi helyzete. Közös állásfoglalási indítvány. Öt frakció nyújtotta be. Kezdjük a négyes módosítással. Szóbeli módosítás. Osztrivisius úr részéről. Tessék, megadom a szót. Thank you, Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Igen, ez a módosító javaslat inkább nyelvi módosítás, ahelyett, hogy azt írnánk, hogy can be, azt írjuk azt, hogy should be. Tehát hangsúlyozza azt, hogy politikai megoldást kellene találni erre a konfliktusra. Teszem a kollégákat, hogy van-e valaki, aki ellenzi ezt a módosítást, nem? Akkor szavazzunk a négyes módosításról. You should have been quicker. Gyorsabban kellett volna. Jó, lássuk, vannak-e 40-em? Apparently not, so... Nem, nincsenek. Akkor szavazunk. Szóbeli módosítással mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes bekezdés, kilences módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Tízes, szóbeli módosítása, Fleckenstein úr, tessék, mi a szó? Elnök asszony, azt kérjük, a többi frakcióval egyeztetve, hogy a tízes bekezdés végén az szerepel, hogy on the ground, és ehelyett azt írnánk, hogy in Ukraine. Van-e ellenvetés? Ehhez a módosításhoz nincs. Akkor szavazunk a tízes módosításról mellette. É, elnézést, név szerint szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. And is adopted. Akkor e, ezzel ezt elfogadtuk. 17-es bekezdésről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosítás, e, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed Lezárom a szavazást. And is adopted. We move to amendments showing hands who is in favor. Nézzük a következőt. A hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes. Két részre ö, osztva, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos módosítás mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as bekezdés, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes módosítás mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 14-es mellett, eh, két részben, elektronikusan, első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 8-as pont. Megint csak elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös módosítás. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most akkor a teljes állásfoglalási szövegről beszél, szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A következő napi rendi pont az Európai Unió válasza az ebola járványra. Ez a következő szavazás öt frakció nyújtott be állásfoglalási indítványt. Mielőtt szavazunk az állásfoglalásról. Van Storch asszony szeretne hozzászólni, tessék. Nekem lenne egy megjegyzésem az eljárási szabályzatra kapcsolatban, ezzel az állásfoglalással kapcsolatban. Tegnap 20 órakor kaptuk ezt meg, 27 oldal angol nyelvű szöveg, aki nem tud angolul, annak nehéz. Tegnap 20 órakor kaptuk meg, majd 12-kor szavazunk erről. Ezt egyszerűen a jegyzőkönyvbe szeretném mondani, hogy így nem lehet bánni a képviselőkkel. Köszönöm. It's noted, but still it has... Ezt tudomásul vesszük, jegyzőkönyvbe vesszük, de természetesen tovább mégis szavazni kell, hiszen határidő előtt állunk. Szavazunk, tehát ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogad. Következik az Irak és szíriai helyzet, valamint az ISIS által indított támadás többek között a kisebbségek üldözése. Közös állásfoglalási indítvány 5 frakció által. Hármas módosítás. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Négyes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Egyes módosítás mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Ötös módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kilences bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tízes bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Most az állásfoglalás teljes szövegéről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a líbiai helyzet. Közös állásfoglalási indítvány a frakciók részéről. Kezdjük a hármas módosítással mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. A hatos mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. K. Preambulum bekezdés két részben első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. Teljes állásfoglalási szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik az Izrael és Palesztina a gázai övezeti háború után, után, háború után, valamint az EU szerepe. Lambsdorff szeretne hozzászólni ügyrendi pontban. Itt lenne egy kérdésem, elnök, alelnök asszony. Miért szavazunk először egy egyetlen frakciót a benyújtott állásfoglalási indítványról, holott van egy többek által a néppárt, a szocialisták, az ECR és az ALDE által benyújtott közös állásfoglalási javaslat is. Másodszor pedig szeretnénk a, az elektronikus szavazást a, tényleg a legfontosabb pontra koncentrálni. Az egy frakció által benyújtott állásfoglalás indítványban azonban minden egyes pontban elektronikusan kell szavazni. Miért? Lambsdorff úr, mondja az elnök, ezt jegyzőkönyvbe veszük, nyilván tudja ön is a választ. Ez egy eljárási pont. Szám sorrendben szavazunk az állásfoglalásról. Ez az első, az elektronikus szavazás pedig nem az eljárással való visszaélés. Most akkor nézzük az első. A GUE által benyújtott állásfoglalási javaslat. Itt számos elektronikus szavazás lesz, úgyhogy kérem, kezdjük el a szavazást. Az első bekezdésről megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. háras bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ügyrendi kérdés. Elnök azt, hogy nem tudunk egyben blogban szavazni erről a kérdésről, ha senkinek nincs ellenvetése? Is anyone opposed? Van valakinek ellenvetése? We take vote by vote. Akkor egyesével kell haladnunk. Nyolcas bekezdés. Szó... Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. It is rejected. Elutasítottuk. Tízes bekezdés, D pont, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tízes bekezdés E pont, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tízes bekezdés F pont, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tízes bekezdés I pont, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Uh, Mrs. Berez. Berez asszony. Szót kért, ügyrendi kérdés? Excusez mon inex... Elnök asszony, elnézést de nem tudom a választ a következő kérdésre. Az eljárási szabályzat hányas szabálya szerint szavazunk ebben a sorrendben. Nekem mm, úgy tűnik, hogy a szokás eddig az volt, de lehet, hogy tévedek, és ekkor majd ki igazít. A több frakció által benyújtott állásfoglalási javaslatról, állásfoglalási javaslatnak prioritása van. I'm told that it's the a 123 per 4-es szabály értelmében járunk el így. Ez azt mondja ki, hogy a közös állásfoglalások helyettesítik az egyes állásfoglalásokat, de hogyha egyéb frakciók vagy egyéni képviselők terjesztik ezt belő, akkor, akkor nem létezik ez az elsőbség. A 10 per K, a 10-es tízes bekezdés K pontjáról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Tízes bekezdés M pont, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elutasítottuk. E preambulum bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. And is rejected. Elutasítottuk. F preambulum bekezdés, népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk G preambulum bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. I preambuló bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Teljes állásfoglalás tervezetről szavazunk, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. A frakciók által beterjesztett módosításokhoz szavazunk, a zöldek mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. Nyilvánvaló volt az eredmény, nem ellenőrizzük. Az EFDD frakció tervezetéről szavazatunk, és feltartással mellette ki van? Ellene elutasítottuk. Most következnek a közös állásfoglalás tervezetek. Négy frakció állásfoglalásáról van szó. Ötös módosító mellette, illetve név szerinti szavazás következik mellette. Ki van? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk hatos módosító, ez készfeltartással mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. Hetes, itt név szerinti szavazás lesz, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nyolcas, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kilences, készfeltartása mellette ellene tartózkodók elutasítva. Egyes módosító készfeltartása mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízes név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. If no one, if there are opposition. Ha nincs ellenvetés, akkor egyesével kell szavazunk, tízesről szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva, 11-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 12-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 13-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 14-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 15-ös, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes készfeltartása mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hármas, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes, készfeltartása mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. A teljes állásfoglalás tervezetről szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Most a Fiji dokumentumról szavazunk. Egy szavazás van az állásfoglalással kapcsolatban, ez egy, népszer, ez egy népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Köszönöm szépen, kollégák! A szavazat magyarázatok következnek. In two minutes. Két perc múlva folytatjuk.